Folytatjuk az ülést. In 20 seconds I will be reading 20 másodperc múlva felolvasom az eredményt. Kérem, foglaljanak helyet, mert szeretném a második forduló eredményeit ö, ö, elmondani. 660 leadott szavazat volt, 11 érvénytelen szavazat, 649 érvényes szavazott. 320 öt az a, a többség, amelyre szükség van. A következő eredmények születtek. 266 Roberta Angelilli számára, 259 Isabel Dura, 175 Michael Kaminski, 141 Szilvána Kochmérin, 242 Macmillan Scott számára, 292 Miguel Angel Martínez Martínez, 288 Dagmar Roth Bérend, 276 Libor Rud Raucsek részére, 239 Schmidt Pár részére, 303 Alejo Vidal Quadras részére, 274 Diana Wallis részére, 235 Rainer Wieland részére. Jeśli chodzi o kandydatów, którzy otrzymali bezwzględną większość oddanych głosów, a következő azok a, vála, azok a jelöltek, akik megkapták a szükséges e, szavazatszámot, e, a következők. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy képviselő sem kapta meg az abszolút többséget. Przewodniczących pozostaje do obsadzenia. <clears throat> Należy zatem przystąpić do trzeciej tury. 11 alelnöki helyet kell még betölteni, egyetlen képviselő sem kapta meg az abszolút többséget, ezért harmadik fordulóra kell sort keríteni. Ha csak nincsen ellenvetés, azt gondolom, hogy ugyanazok jelöltetik magukat, mint eddig, ugyanaz marad a jelöltek listája. Nie słyszę uwag. Kandydatury úgy hallom, nincs ellenvetés a képviselők részéről, úgyhogy